Jeśli byście Państwo pozwolili, to byśmy rozpoczęli. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, akkor megkezdenénk az ülést. 15 perces késésünk van már eddig is. És reméljük, hogy azért mások is csatlakoznak majd hozzánk, hiszen ma hétfő van, nagyon sokan még mindig úton vannak. Megkapta mindenki a napi rendet, és először is néhány magyarázatom lenne, természetesen a napi rendel fogjuk kezdeni. Ha jól értettem, hogy elfogadottnak tekinthetjük a napi rendet, ha jól látom. Elnök közleményei. A mai ülésünket interneten is lehet követni. 20 nyelvre van tolmácsolás, észt, szlovák, máltai és litván nyelven sajnos nem tudunk tolmácsolást biztosítani. Talán tudják, múlt héten nem találkoztunk. Ez azért történt, mert az illetékes, biztos sajnos nem érezte jól magát, lehetőség lett volna arra, hogy Katainen úr helyettesítse őt az ülés első részében, aztán pedig a második, az ülés második részében Pleva úr adta volna a válaszokat a kérdéseinkre. Azonban miután eszmét cseréltünk a koordinátorokkal, úgy döntöttünk, hogy jobb lenne, hogyha Hogan úrral személyesen cserélnénk eszmét. És végül emellett döntöttünk. Két lehetőségünk volt. Vagy szerdán a plenárison vitassuk meg ezt Brüsszelben, a szóban forgó témát, vagy pedig csütörtökön legyen egy külön ülés, egy extra ülés. Miután a titkársággal tárgyaltunk erről, abban állapodtunk meg, hogy a miniplenáris részeként fogjuk ezt megtartani, és a koordinátorok is ezt javasolták, illetve ezt támogatták, úgyhogy szerdán, szerdára még nem kaptunk részletes napi rendtervezetet, de úgy néz ki, hogy este 11-kor fog napirendre kerülni a témánk. A titkárság most helyesbít. Valószínűleg 19 órakor lesz a napirenden a téma, de majd még meglátjuk a végleges napirendet. Tehát vagy 19 óra, vagy este 11. Ami azonban fontos az az, hogy megbeszéljük a témát a plenáris ülésen. A mezőgazdaság különböző ágazatainak válságáról fogunk szólni, talán tudják, hogy ma és holnap a miniszterek tanácsa Luxemburgban tárgyalja meg ugyanezt a témát. És talán az Európai Bizottság javaslatát is jól ismerik. A javaslatot, amely a finanszírozási borítékra vonatkozik, ami egy eh, kiegészítő finanszírozási, támogatási boríték, tehát nem a szokásos költségvetésbe tartozik. Egyelőre nem fogjuk a tartalékainkat meghasználni, és a nemzeti borítékok megosztlása pedig majd a miniszterek tanácsának döntésétől függ. Ugyanakkor viszont meg fogják határozni azokat az elveket is, amelyek alapján az egyes tagállamok, illetve hogy mely tagállamok fogják felhasználni ezeket a támogatási összegeket. Önök is már ezeket a kérdéseket általánosságban jól ismerik, a részleteket pedig majd a miniszterek tanácsa ülése után fogjuk megkapni, a bizottság fog erről részletesen tájékoztatni minket a szerdai ülésünkön. Tehát ennyit szerettem volna szólni erről a témáról, szerettem volna pontosítani, tisztázni a nyári szünet alatt is levélváltás történt, természetesen az információt is tovább küldtük. Azt hiszem, hogy a nyári szünet során is nagyon sok találkozót tartottunk, nagyon sokszor találkoztunk saját választókerületünkben a gazdákkal, és valószínűleg mindannyiunkra nyomást gyakoroltak a gazdák, az elvárásaikat megfogalmazták, kérdéseket tettek fel. Ugyanakkor viszont úgy vélem, hogy a rendelkezésünkre álló információt a rendelkezésükre tudtuk bocsátani. Térjünk át most a következő napi rendi pontra, hogyha van esetleg valamilyen konkrét kérdésük, jelen pillanatban nem látom, hogy bárki jelentkezne, akkor térjünk át a hármas napi rendi pontra. A jegyzőkönyveket szerintem hagyottnak, is tekinthetjük. Július 15-16-i ülés, mindenki ismeri ennek az eljárását. És egy nagyon fontos hírt szeretnék önökkel közölni. amit talán kellemetlennek találnak, ugyanis Paulsen asszonynal ez az utolsó találkozásunk, az utolsó ülésünk, aki nagyon sokat tett az európai gazdákért, az európai mezőgazdaságért, a szakbizottságunkért. Tudjuk, hogy mennyire elkötelezett volt szakterületén, amelynek keretében elsősorban az állat jóléttel foglalkozott, és ő volt az, aki ennek a tehernek a nagy részét viseltem. Korábban Jégle asszonynal megosztotta azt, azonban az utóbbi időkben egyedül foglalkozott ezzel a témával, és nagyon sok releváns anyagot lezárt sikeresen, amelynek eredményeit sok éven át élvezhetjük. Tehát azt szeretném kérni Paulsen asszonytól, hogy azok, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak majd a jövőben, legyen lehetőségük arra, hogy önhöz fordulhassanak, tanácsát kikérjék, annak érdekében, hogy mi parlamenti képviselőként, illetve a gazdaként is kihasználhassuk az ön részletes tudását és szakértelmét. Mindig Szeretettel fogunk önre emlékezni, és természetesen mindig szívesen viszont látjuk itt önt. Nagyon nehezen találom meg a szavakat arra, hogy kifejezzem az érzéseimet minden esetre. Nagyon köszönöm az ön munkáját, és minden jót kívánunk. Következő életszakaszában. jeśli by pani chciała powiedzieć parę zdań, to bardzo prosimy. Polszen asszony, hogyha szeretné, akkor hozzászólhat ön is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm önnek. Nagyon örülök, nagyon elégedett vagyok. És őszintén szólva, az elmúlt években annyira sok mindent csináltam, tíz gyerekem van, gazdaként is dolgoztam, könyvet írtam, dolgoztam az Európai Parlamentben, és nagyon örülök, hogy elmehetek most végre Spanyolországba, Olaszországba szeretem a férjemet, és egyszerűen csak elfogadom, amit az élet nyújt számomra. Őszintén remélem, hogy önök, akik itt maradnak az Európai Parlamentbe, és tovább folytatják ezt a munkát, nem felejtik el, hogy milyen fontos kapcsolat áll fenn az emberek élelmiszer szükségletei és a biodiverzitás, a kulturális sokszínűség, illetve társadalmi sokszínűség között. Úgy gondolom, hogy erre mind-mind szükségünk van. A lakosság 75%-a hamarosan mind városban fog élni. Ne felejtsük el, hogy a mezőgazdaság milyen elképesztően fontos lesz az európai illetve az emberiség fennmaradása szempontjából. a mezőgazdaság, a gyermekjólét, a közegészség, az emberiség jövője és éghajlatunk közötti kapcsolatot. Ne felejtsük el, ezek mind-mind szorosan összefonódnak. Kérem, hogy ezt egy egészként tekintsék, és óvják meg a vidéket. Köszönöm. Bardzo dziękujemy za, te, za tę wypowiedź. Köszönöm szépen. Hm? Köszönöm ezeket a felemelő szavakat, amelyekkel út, útunkra bocsát minket. És köszönöm még egyszer önnek mindazt, amit eddig tett, és sok sikert kívánok a következő életszakaszában. Itt bármikor ha eljön hozzánk, akkor szeretettel látjuk a mezőgazdasági bizottság ölén, és azt hiszem, hogy valamennyi nevében beszélek, hogyha meghívom önt is még itt karácsony előtt. Van ugyanis egy ilyen karácsony előtti alkalmunk, amikor informálisan összejövünk, és erre is várjuk. A néppárti koordinátor nevét segítsetek, mondjátok csak. Hogy hívták? Nem az angol, hanem a, aki harmonikázik. És majd eszembe jut, elnézést. Na. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Louis Kephol. Igen, eszembe jutott. Nos. Akkor most foglalkozzunk a napirendünkkel is egy kicsit. Négyes napirendi pont. Az Agribizottság útja a francia Alpokba és az erről szóló beszámoló meghallgatása a témánk. Ott Savoie régióba látogattunk, és megvizsgáltuk ennek a különleges hegyi térségnek a mezőgazdasági hagyományait. Itt a szöveg, le is írtuk nyilván a tapasztalatunkat. képekkel kiegészített jelentést írtunk, és egy kicsit szinte irítség tölti el az embert, hogyha látja, hogy milyen gyönyörű helyre utazott ez a delegáció. Kiváló volt az előkészítés, a fogadás sikeresnek mondható. A tanulmány út, itt van a résztvevők fotója is. Danten úr, Buda úr, Dorfman úr, és így tovább voltak a résztvevők, Danten úr volt a főszervező, és hát kérek mindenkit, hogy majd olvassa el ezt. Szavajában a hegyi régiók sajátos problémáit próbáltuk az ottani példán keresztül megismerni, és megoldási lehetőségeken közösen gondolkodni. Danten úrnak adok szót, hogy beszámoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban nagy öröm volt oda ellátogatni, és hogy én lehettem a bizottságunk fogadója, vezetője mm, hazámban, kisebb hazámban és igyekeztem a kapcsolatokat létrehozni a helyi termelők és politikusok között. 50 éve vagyok ennek a témának az ismerője, magam is termelő, és azt látom, hogy ez alatt az 50 év alatt nagyon sokat romlott a hegyi vidékek termelési körülményei, romlottak, nőttek a költségek, a, a szőlő, a borágazat szenved, és nyilván a alpesi legelők, a legmagasabban levő legelőknek től a lentebb levő völgyekig, hát nagyon sokféle probléma felmerül. Ugye a sajt, a, a túró termelők problémáit is megismertük, és leszeretném szögezni, hogy akik minket fogadtak, nem nagyon értették a mezőgazdasági bizottság tagjainak nyelvezetét. Tehát más nyelven beszélünk, pedig ugyanazt, vagy hát legalábbis többségileg ugyanazt akarjuk. Tehát ez egy fontos tapasztalat volt, ami önt illeti elnök úr. Én szívesen szerveznék elnök úr jövőre egy follow-up látogatást, hogyha erre a bizottság nekem engedélyt ad. Bardzo, bardzo dziękuję. Köszönöm szépen a beszámolót. Framel asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Michelnek a kiváló szervezést, és az Agri csapat lelkes együttműködését. Nagyon sokat dolgoztunk ott, és jól is éreztünk magunkat. Örültünk, hogy megismertük ezt a sajátos régiót, és megállapítottuk, hogy az alpesi térségekben a problémák ugyanazok. A fő baj az, hogy a hegyi térségek termelői csak minőségi termékek termelésével tudják fenntartani magukat, és persze kiegészítő kifizetésekkel, és nagyon drasztikusan kellett látnunk, hogy mi történik akkor, hogy például, ha egy üzemet nem vesz át a csal, egy családtag, egy fiatalabb családtag, hogyan hal el sok termelő egység, elgazosodnak a tájak, a korábban művelt földek, és a turizmus is visszaesik, és a sí turizmus is. Tehát az emberek tartják fönn ott ezt a tájképi egységet, Nagyon sok mindent láttunk, kóstoltunk, köszönjük szépen a kiváló szervezést még egyszer Michelnek. Én is köszönöm. Na, egyre irigyebb vagyok most már, hogy nem mentem veletek. Oui, merci, président. Köszönöm, elnök úr, a szót. A TT titét megállapodás különös fenyegetettséget jelent a térségnek, a mezőgazdaságnak. A szabolyai régió ugye főleg a tejtermelés kiválóságával emelkedik ki, ugyanakkor a termelési költségek iszonyatosan megnövekedtek, és a szavolyai tej- és rajtermelők küzdködnek a túlélésért. Köszönöm a beszámolókat. Zede Én magam is elmentem erre a misszióra, és szeretnék köszönetet mondani Michelnek ezt a kedves fogadtatást, illetve a találkozó megszervezését. Számomra az volt nagyon fontos, hogy láthattam és értékelhettem azt, hogy mennyire fontos a közvetlen értékesítés a gazdák jövedelmének megőrzése szempontjából. Azt hiszem, hogyha támogatjuk a munkát, ezt a fajta munkát, sőt, mi több, ne csak mi, hanem az Európai Bizottság is tegye ezt, ugyanis sorsára hagyja ezeket a gazdákat, akik a közvetlen értékesítés mellett döntenek, azt hiszem, hogy eh, ebben a szakbizottságban pedig nagyon fontos munkát kellene kezdenünk sok területen, például az állategészségügyi szabályozást hozzá kell igazítani a kis területű gazdaságok számára, amelyek a közvetlen értékesítéssel foglalkoznak. A második pont, hogy mennyire fontos a kis és közepes gazdaságok szerepe a mezőgazdasági termelés fenntartása szempontjából a hegyvidékeken, és főként a magas hegyvidékeken. Nagyon fontos érték ez, amelyen tovább kell dolgoznunk, ugyanis nagyon sok olyan terület van az Európai Unióban, amelyben támogatni kellene a gazdák jelenlétét. Számomra nagyon fontos volt, és szeretném ezt újra elismételni, hogy mennyire fontos tovább dolgoznunk a hegyvidéki mezőgazdaság támogatásán, illetve a közvetlen értékesítés támogatásán. Köszönöm még egyszer, hogy megszervezték ezt a látogatást. Köszönöm szépen, mondja az elnök. akkor csatlakozhatunk a köszönetnyilvánításhoz, és szeretném azt is kiemelni, hogy mennyire fontos ez a téma, amit épp az előbb felvetett, ugyanis az európai mezőgazdaság rendkívül sokszínű. Nagyon jó és helyes tehát, hogy nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre a kap keretein belül. Például a közvetlen értékesítésről szóltunk az imént a kisgazdaságokról, de azt is tudjuk, hogy eh, nagyon jó minőségű termékekről beszélünk, ahol nagyon magasak a termelési költségek a nehéz körülmények következtében, illetve a védett márkanevek és eredet megjelölések, mind olyan témák, amelyek nagyon kényesek, és amelyekkel foglalkoznunk kell, ezért remélem, hogy ezzel kapcsolatban jó következtetéseket vonhatunk le, amelyeket a bizottságunk munkájába is be tudunk emelni, és az Európai Bizottság képviselőinek is tudjuk ezt továbbítani, ugyanis azt láthatjuk, hogy az ilyen missziók nagyon hasznosak, és folytatjuk ezeket. Térjünk át akkor most az ötös napi rendi pontra. Az előadó ismertetlen a növények károsítóival szembeni védelmi intézkedések jelenlegi állását. Antia McIntyre a jelentés készítője. Most akkor tehát megbeszéljük a bizottsági javaslatot, amely a növények károsítójára vonat, károsítóira vonatkozik, amelyet a tanács már egy éve tárgyal, és az Európai Parlament 2014 áprilisában fogadta el az első anyagot ezzel kapcsolatban, az előző parlamenti ciklusban ez a téma azonban nagyon vitatott a tanácson belül is. Ezért csak június 30-án tudták elfogadni az álláspontjukat, és 2014. szeptemberében pedig szakbizottságunk támogatta a tárgyalások megkezdését a második olvasati megállapodás elérése érdekében. Fájmon úr volt az eredeti jelentéstevő, azonban őt nem választották meg újra, úgyhogy akkor az ő feladatát McIntyre asszony vette át ő már megkezdte az eljelentéssel kapcsolatos munkaszervezését a múlt héten Strasbourgban, tehát akkor már tartott találkozókat. És ahogyan talán önök is emlékeznek rá, 136 módosító volt első olvasatban. Most pedig ezekről folytat vitát a miniszterek tanácsa. Az első trilógusra október 20-án, 22-én kerül sor. McIntyre asszony fogja most megkapni a szót, hogy tájékoztasson minket a jelenlegi új helyzetről ezzel a témával kapcsolatban. Parancsoljon. W etapie pani poseł bardzo prosimy, oddaję pani głos. Well, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. gondolom, hogy ön nagyon jól elmondta, hogy hol is tartunk jelenleg. Elnézést, kedves kollégák, ha esetleg megismételnék ebből valamit. A dolog elején az állt, hogy értékeltük a jelenlegi növényegészségügyi szabályokat, amelyek 2010-ből datálódnak. Az elmúlt tíz évben sok sokszor importált kártevők, citrusféléket károsító és más károsítók kerültek be az EU-ban, és nem volt megfelelő a növényvédelem. A legnagyobb probléma a 2010-es értékelés szerint az volt, hogy nem eléggé koncentráltunk a megelőzésre, a magas kockázatú importokkal kapcsolatban. Másodszorban pedig olyan károsítókra kell koncentrálni, amelyek több, sok tagállamban előfordulnak. Ez kellenek, hogy prioritást jelentsenek. Meg kell vizsgálni, hogy hova, milyen országokba terjedtek el ezek a károsítók, és nyomon kell követni az EU-n belüli mozgásokat, létre kell hozni védelmi övezeteket. Mindenek fényében a bizottság elkészített egy új rendelettervezetet 2013 májusáz, májusában. Ez majd aktualizálja a jelenlegi rendszert és felváltja az irányelvet. Ahogyan az elnök is elmondta, az mezőgazdasági szakbizottság elfogadott már egy jelentést, amelyet korábbi kollégám Fajman úr készített el, a növényi károsítók elleni védekezésről 2014. februárjában. Ezt a jelentést azután a parlament 2014 áprilisában fogadta el túlnyomó nagy többséggel, 478 igen szavazattal, 46 nem szavazattal. A jelentés szerint a megelőzés és védelem kell, hogy a fókuszban álljon a védekezés során. A választások után ismét megvizsgáltuk a mandátumot, hogy újra, újra lehessen indítani a tárgyalásokat. 2014. szeptemberében az AGRI megadta a mandátumot. A tanács idén júliusban fogadta el az álláspontját, és most vagyunk abban a helyzetben, hogy elkezdhetjük a trialógust. Az első találkozó szeptember 22-én lesz. Lesz egy előkészítő ülés, mint ahogy ez minden trialógus előtt van. Megvitatjuk a parlament álláspontját részletesen, Múlt héten pedig volt egy találkozó az árnyék előadókkal. Ugyanis néhány árnyék előadó, és hát én is, mint raportőr, tulajdonképpen újonnan vettük át ezt a dossziét. Ezért eh, meghallgattam, hogy mi az árnyék előadók véleménye a tanácsi módosítókról. Több olyan pont van, ahol a tanács jelentős módosításokat javasol, és ennek eredményeképpen a három intézmény elég eltérő helyzetbe kerül. Mindenek tükrében arra kértük a tanácsot és a bizottságot, hogy ismertessék általánosságban is a saját álláspontjukat az első előkészítő ülésen 22-én. Vannak olyan pontok, ahol nyilvánvaló a különbség a tanács és a parlament álláspontja között. Talán nem meglepő, az első ilyen fontos különbség a, a harmadikos regisztrációval függ össze. Itt a végrehajtási rendelkezést nyilván kell előtér részesíteni előnyben a tanács és a bizottság, mi pedig a delegált jogi aktusokat. Egy másik kérdés az importrendszer. Az importstratégia, amit kidolgoztak, hát nem elég egyértelmű, és ez nagy kihívást fog jelenteni ennek a megvitatása a következő hetekben. A parlament kiegyensúlyozott eredményt szeretne, proaktív megközelítéssel akarunk új károsítókat felvenni a listára, mindenhol a kockázat alapú megközelítést támogatjuk, és el akarjuk kerülni, hogy plusz terheket rakjunk a vállalatokra, gazdákra, vagy a hatóságokra. Örömmel fogok majd együttműködni a kollégáimmal, az árnyék előadókkal a triológus során, és megfelelő időben ismét tájékoztatjuk majd az Agri Szakbizottságot. Köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Hatemat úr kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, és köszönöm McIntyre asszonynak a múlt heti munkát, nagyon ígéretes volt. Többen újak vagyunk, és itt egy nagyon nagy, nehéz dossziéról van szó. Időre van szükségünk, hogy valóban jó döntéseket tudjunk hozni. Szeretnék beszámolni arról, hogy mit jelent a növényágazat, növénytermesztés az EU számára. 30 milliárd eurós az éves árbevétel ebben az ágazatban, elősegíti a növekedést, munkahelyteremtést, nagyon ö, nagy elővigyázatossággal kell tehát szabályoznunk ezt az ágazatot. 1977 óta létezett már az irányelv, aminek az volt a célja, hogy úgy védjük az európai mezőgazdaságot, hogy közben ne, a, ne akadályozzuk a kereskedelmi forgat, forgalmat. Az Európai Parlament már kétszer is úgy döntött, hogy a nyitott importrendszerek rendkívül fontosak a növénykereskedelem kapcsán. McIntyre asszony is említette, a Fejman jelentésről 2014 áprilisában volt a szavazás, és a 40. cikkről szóló szavazást túlnyomó részt elutasították, ez egy zárt importrendszert javasolt volna. A Xirelával kapcsolatban megint csak elutasította a parlament a legtöbb módosítót. Én úgy gondolom, hogy a zárt rendszer befagyasztaná az európai rendszer gazdasági veszteségeket, munkahelyek, az innováció háttérbeszorulását eredményezt, és az EU-n kívüli országoknak lenne jó, mint egy 5 milliárd eurósra tennénk a vesztességet. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy itt fontosabb a cselekvés, nem elég reagálnunk. A zárt rendszer esetén a harmadik országok ugyanígy járnának el, és ez még inkább akadályozna a kereskedelmet. Hogyha valaki egy ilyen zárt rendszert, vagy annak valamilyen alternatíváját akarja megvalósítani, ehhez legalábbis egy hatásvizsgálat kellene, hiszen látnunk kell a következményeket gazdaságra nézve, ezért viszont egy ilyen hatásvizsgálat készült évekbe telhet, ezért jelentősen csúszna a rendelet elfogadása. Összefoglalva, a kereskedelem nagyon gyorsan változik, ezért egy ilyen zárt rendszert nem irányúzhatunk elő. Az Európai Parlamentnek és az Agri Szakbizottságnak komoly felhatalmazást kell adni a bizottságnak, hogy őrizzék meg a nyitott rendszert, és a 41. és 48. cikk kapcsán az eléggé zárt rendszernek néző javaslatot ne támogassa. Pani Köszönöm szépen. Schreier asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tavaly láttuk, hogy mi is a helyzet a növényegészségügyi szabályokkal. A sillala eh, járvány esetén láttuk, hogy eh, milyen érzékeny a növényvédelmi rendszer. Hollandiában nagyon sok vita folyt erről. Most a jobb megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, és természetesen a jelenlegi növényegészségügyi szabályokat eh, jobban kell alkalmazni, mert ez nem mindenhol van így Európában. A e, vállalatokat, a gazdákat is be kell ebbe vonni, hogy meglegyenek a rendszer működésének a garanciái. E, de nem mondjuk azt, hogy a jelenlegi rendszer teljesen e, meg kell változtatni. Nyitott belső piac az EU egyik pillére, és ezt nem szabad ennek a működését blokkolni. A jelenlegi rendszerben láttuk, hogy a szabad belső piac előnyeit nagyon jól lehet kombinálni növényegészségügyi szabályokkal. Én gondolom, hogy a több tagállam is teljesen fel akarja borítani a jelenlegi rendszer, és egy zárt rendszert akar bevezetni, de ezt nem szabad, hogy az EU támogassa. Köszönöm szépen. Avidere kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam a jelenlegi mandátum jóváhagyásában ból nem vettem ki részemet. Szeretném kihangs eh, kihasználni annak lehetőségét, hogy elmondjam, hogy mi a benyomásom, illetve hogy milyen problémákkal szembesülünk jelenleg. Uteman úr is ö, eh, utalt erre, és a liberálisok álláspontját értem én, de jelen pillanatban a rendszer nem működik. Az ellenőrzések, a határon történő ellenőrzések nem működnek az Európai Unióba egy adott károsító bekerül, amelyek főként egyébként a földközi tengeri országokat érintik, és ennek oka az, hogy az európai határt nem ellenőrzik megfelelően. Ez egy valós helyzet egyébként. Én azt gondolom, és Wittemann úr is utalt erre, ne haragudjon, hogy pont önt említem meg, de nagyon fontos a nyitott kereskedelem, de a határok védelme ellenőrzése szintén. Az, hogy a gazdáknak, az európaiaknak kell megfizetni a különböző károsítókat, például ami a citrusféléket érinték, ennek az árát, a költségét, ami nagyon káros hatással van az európai termelésen, és ezzel kapcsolatban igenis kell tenni valamit. És én a biztosnak is mondtam már, hogy muszáj tenni valamit ezzel az anyaggal kapcsolatban, nem lehet megengedni, hogy az blokkolja a tanács. Szükség van a változásra, jelen pillanatban a rendszer nem működik, és a fő útja ennek pedig az európai termelés. Én magam nem ellenzem a nyílt kereskedelmet, hanem a jelenlegi rendszert ellenzem. Ezt meg kell változtatni, mielőbb döntést kell hozni, és természetesen itt az Európai Parlament részéről, a bizottságunk részéről nagyon fontos rámutatni arra, hogy nyilván a tagállamok hozzák meg a döntést, de azért a mi véleményünk is számít. Köszönöm. Köszönöm. Domátó úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. és örülök annak, hogy elmondhatom én is a véleményem. Ezt az ellásfoglalást a védelemről ö, olvastam, és gratulálok az előadónak, a, meg sok sikert kívánok a háromoldalú egyeztetésekhez. Közelről láttam, hogy a patogénekkel szembeni eljárás sokszor mennyire rossz módszereken alapul, és ez gazdasági károkat is okoz. Ezért szeretném én is támogatni, javasolni a korai fellépést a patogénekkel szemben, a karanténok kialakítását és a fertőzési minták korai felismerését a fenntartható gazdálkodás érdekében. A termékek visszavonása csak az utolsó intézkedés legyen, kerüljük ezt el. A biotermelés, amely amúgy is fenntarthatóbb, átláthatóbbá teszi a károkozók elleni küzdelmet is. A patogén anyagokra vonatkozó karantén szabályokat újra kell írni. Ezeknek a felismerése az élelmiszerhasznú növényekben és a dísznövényekben teljesen különböző eljárásokat igényel. És a környezet szempontjából megint más megfontolandókra van szükség. Ha csak az EU nem akarja tudatosan tönkretenni a növénytermesztést, akkor ezt újra kell gondolni, és McIntyre asszony javaslatát én feltétlenül megfontolásra érdemesnek találom. Köszönjük szépen! Zabaszti úr kap szót. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék részt venni ebben a vitában, de korábban nem volt lehetőségem arra, hogy ebben részt vegyek, hiszen a korábbi ciklusban nem voltam képviselő. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről a témáról, ugyanis a károsító anyagok bekerülése, főként a déli országokba komoly problémát okoz a gazdáknak, például a narancstermesztőknek egyre több problémájuk merül fel, és nagyon aggódnak amiatt, hogy az úgynevezett black spot, a fekete foltosság nevű károsító érinti őket, például a valenciai kikötőbe is bekerül, és tulajdonképpen ez tovább fertőzheti a terményeket egész Európában. A megelőzés mindig sokkal jobb és sokkal olcsóbb, mint az, hogy megpróbáljuk helyreállítani a károkat. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy most már ez egyébként nem jövő kérdés, hanem jelen pillanatban is elszenvedjük az éghajlatváltozás következményeit, és ezek a károsítók is alkalmaztak az éghajlatváltozáshoz, főként Európa déli részén. Nyilván egy zárt rendszer a szállítást megakadályozza, főként az import növények forgalmazói esetében jelenthet ez gondot, azonban ahogyan elhangzott egyébként a különböző károsítók borzasztó helyzetet okozhatnak a gazdáknak. Ezért nagyon fontos, hogy tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt a megelőzés érdekében, és egy úgynevezett vegyes rendszert alakítsunk ki, legyen egy világos listája azoknak az országoknak, amelyek biztonságosak, illetve egy fekete listát a nem biztonságos országokról. Ahogyan ez megtörtént más esetekben is. És hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a rendelet a lehető legjobb legyen. Természetesen köszönjük McIntyre asszony munkáját, ugyanis munkája Portugália nagyon jól szervezett. Köszönjük. Bardzo dziękuję. Köszönjük mi is. Most pedig nem ez kolléga kap szót. Hm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam szeretném megismételni azt a hozzászólást, amelyet eh, Ayus, illetve Ayuszó asszony hozzászólását fogom most megtartani. Sajnos halaszthatatlan feladatai miatt nem tudott ma megjelenni. Úgyhogy elnök úr, először is Szeretnék én is köszönetet mondani McIntyre asszonynak a munkájáért, illetve az árnyékjelentéstevők találkozójáért, amelyet múlt héten tartottunk Strasbourgban, ahol első eszmecserére került sor a tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyeket a tanácssal fogunk lefolytatni a rendeletről. Európa, ahogy a Jusszó asszony megjegyzi, jelen pillanatban nagyon komoly növényegészségügyi kockázatokat szenved el, és ez pedig alapvető fontosságú, hogy megakadályozzuk megakadályozzuk, hogy új károsítók kerüljenek be az Európai Unióba, és az erdészeti ágazatot is meg kell védenünk, nem csupán a gazdákat. Az import ellenőrzést hatékony szintre kell emelni annak érdekében, hogy megvalósítsuk a megfelelő növényegészségügyi védelmet, és az Európai Unióba bekerülő növényi terményeket megfelelően ellenőrizzük különböző eset már utaltak azokra a betegségekre, ami jelentős, például Olaszország déli részén az olívaültetvények jelentős részét érintette, és ez borzasztó veszteségeket okozott a gazdáknak. Azt hiszem, hogy ez az utolsó fertőzési járvány, amit Európa elszenved, ez nagyon komoly mennyiségű terményeket érint. Ezért nagyon fontos, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályt úgy módosítsuk, hogy megelőzőbb jellegű legyen. Jelen pillanatban például a növényvédőszerek használata nagyon korlátozott, ugyanis nagyon szigorú az Európai Unió szabályozás. Nem szabad az ellenőrzés enyhítenünk a növényegészségügyi problémákkal kapcsolatban, főként a harmadik országokból származó fertőzések esetében, amelyekre az Európai Unióban nincsen megfelelő kezelés. Ajuszó asszony véleménye szerint a tanács álláspontja tartalmaz olyan pontokat, amely kompromisszumos megoldást jelenthet a szélsőséges álláspontok esetében, azonban a rendelet különböző fejezeteiben nem vették figyelembe azokat az észszerű javaslatokat, amelyekkel az Európai Parlament élt, mint például az Európai Unión keresztül történő tranzitszállítmányok ellenőrzését. Ajuszó asszony azt mondja, hogy ragaszkodni kellene ahhoz, hogy a különböző betegség listákat összeállítsuk annak érdekében, hogy megfelelő legyen a jogi egyértelműség. Ajuszó asszony meg van győződve arról, hogy együttműködéssel sikerülhet megállapodni ebben a rendkívül fontos témában, ami az európai mezőgazdaságot nagyon komolyan érinti. Ennyi lenne, elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De Castro úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Először is az előadó asszonynak, McIntyre asszonynak szeretnék gratulálni, és köszönni neki és a kollégáknak, akik megfogalmazták a növényvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos fenntartásaikat, amelyek többségével én is egyetértek. Az utóbbi évek tapasztalata rámutatott, hogy a Listeria fastidiosa esete kapcsán is, hogy a kosztarikai dísznövények kifejezetten bűnösek voltak abban, hogy bizonyos növénybetegségeket velük hurcoltunk be Európába. Ezért jó ez a parlamenti állásfoglalás, amely korlátozná az ilyen behozatalokat. Nem akarjuk a szabad piacot korlátozni, szó sincs erről, csak rendezett behozatalt szeretnénk, és nem akarjuk, hogy a globalizáció a betegségek területén is működjön, vagyis hogy elterjedjenek nálunk eddig szokatlan betegségek. Köszönöm szépen. Ezzel kimerítettük a felszólalók listáját, és most előadónknak, McIntyre asszonynak adom vissza a szót, hogy összefoglalja a tanulságokat. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm valamennyi résztvevőnek, felszólalónak, hogy kifejtette a véleményét. Nem tudok, nem akarok minden felvetésre reflektálni, de mindegyiket tudomásul vettem, jegyzeteltem, és meggyőződésem, hogy az elhangzottak alapján is, hogy kiegyensúlyozott pozíciót tudunk majd a szövegbe foglalni, amelyben mindenki egyet tud majd érteni. Köszönöm szépen. Akkor rátérünk a következő napi rendi pontra, amely a hatos. Eszmecsere a bizottság képviselőjével az állatok vágásáról szóló rendeletről, ideértve a rituális vágás kérdését is. Ezt az ECR frakció tűzette napirendre a frakciók megvitatták, itt különösen a rituális vágás okozott sok vitát. A javaslatot már az előző koordinátori, júliusi koordinátori ülésen megvitattuk. Úgy döntöttünk, hogy a titkárság a frakciók egy eszmeserét szervezi meg a dossziért felülő személy jelenlétében és jogi, jogi szakértőt is meghívunk. Nos, ez most történik meg, a bizottság jogi szakértője körünkben van, aki a rendelet végrehajtásáról fog nekünk beszámolni. Nagy várakozással nézünk a mai meghallgatás elébe, mert nagyban függ attól, hogy ma mi hangzik el, hogy a közeljövőben milyen lépéseket teszünk. Ezzel akkor meg is adom a szót a DG Santa képviselőjének, Andrá Gavinelli úrnak. Z DG Santa, jeśli można, jest, bardzo prosimy o zabranie głosu. Bardzo proszę. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a lehetőséget. Jó napot kívánok mindenkinek. Én vagyok tehát felelős az a Szante főigazgatóságon az állategészségügy témaköréért. Egy kis előadást állítottunk össze önöknek, amelyet most el is indítunk. Tehát Néhány perces előadásomban szeretném ismertetni a tagállamok, illetve a bizottság tevékenységét. az állategészségügyre, állatjólétre vonatkozó szabályok végrehajtása terén. Tulajdonképpen a helyzet modernizálásáról beszélünk, illetve védelméről annak érdekében, hogy a különböző vágási gyakorlatok során a minimálisra csökken csak az állatok szenvedését. Talán ismerik a hátteret, több ezer, több millió méh egészségét, illetve szárnyas egészségét érintő tevékenységről beszélünk, illetve sok millió állat életét érinti ez a szabályozás, ez a rendelet. Az Európai Parlament támogatásával különböző új elemek kerültek bele, például a kábítás ellenőrzésével kapcsolatban, az eljárás megváltoztatását is megfogalmaztuk, illetve átfogalmaztuk, illetve az állatok kezelésével foglalkozó szakemberek szakértelmére vonatkozóan és különböző követelményeket fogalmaztunk meg. Jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy például az ellenőrzés, illetve vizsgálati tevékenység, amely az európai tevékenységre kiterjed, olyan keretrendszer, amely a tevékenység mintegy 70%-át teszi ki, ami az állategészségügyi ellenőrző hivatal tevékenységét illeti. 13 tagállamban látogattunk el, és az ellenőrök végezték ezt a tevékenységet, olyan ellenőrök, akik az élelmiszerbiztonságért is eh, felelősek, igyekeztünk az összes helyes gyakorlatot is megfogalmazni, amelyeket egyébként a állatjóléti tisztviselők terjesztettek el. Itt egy rövid listát láthatnak a meglátogatott országokról. Kiemelném ebben az esetben, hogy olyan tagállamok, ahol nagyon jelentős a termelés, Hollandia, Németország, Olaszország, Franciaország, illetve az egyéb országok az európai állatlevágás terén vezető szerepet töltenek be, és itt láthatjuk, hogy milyen elsődleges elemeket állapíthatunk meg. Nagyon fontos elem például az, hogy az összes érdekelt fél megfelelő részvételének köszönhetően ez a gazdasági ágazatot, illetve az állategészségügyi szervezeteket a szakértők részvételének köszönhetően a rendelet nagyon jó alkalmazási szintet ért el gyakorlatilag valamennyi ágazatban, főként ami a vörös húst illeti, Természetesen vannak még függőben lévő kérdések, mindig van még eh, mit javítani műszaki szinten, főként, eh, hogyha az állatok kábítására kerül sor, ez egy olyan aspektus, amelyet szeretnénk jobban megvalósítani, főként azért, mert most már sokkal több az erőforrásunk. Tulajdonképpen nagyobb átláthatóságot tapasztalhatunk az iparban, illetve az állampolgárok számára egyaránt jelentős előrelépést jelent ez. Mi magunk is eh, nemzetközi szinten is tevékenyek voltunk, nem csupán tech közleménnyel kapcsolatban, hanem például nemzetközi konferenciát is tartottunk az állatok levágásának témakörében, ami lehetőséget biztosított az együttműködésre valamennyi érdekelt féllel. És köszönhetően az Európai Parlament támogatásának egy kísérleti projekt, az EU Wellnet jött létre, ez 2013-ban, született, és nagyon jó eredményeket hozott ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehet terjeszteni gyorsan a helyes gyakorlatokat az egyes vállalkozók között, az új technológiák terén, de természetesen még a levágás terén vannak lehetőségek a a jobbítása Itt láthatják a projektünk alkalmazási körét, van egy weboldalunk is, és az Európai Unión kívül is folytatunk tevékenységet. Ami a képzést illeti, ahogyan szóltunk erről már az állatok egészségének védelme szempontjából, nagyon fontos tényező annak érdekében, hogy a vágási technikákat javítsuk, illetve csökkentsük az állatok szenvedését. Ez egy olyan technológiai érték, amihez megfelelő szakértelem szükséges, és értékelés. Az Európai Uniónak van például egy olyan programja, amely az állatjóléti tisztviselő képzését érinti, és így pedig több mint 1300 tisztviselőt tudtunk kiképezni 35 országban, tehát nem csak európai országokról beszélünk. Talán tudják, hogy ez a rendelet vonatkozik az exportra is, az unióba irányuló exportra, annak érdekében, hogy az illetékes állatorvos azt megfelelően vizsgálhassa. Marosan a végéhez érek. A tudomány és a technológia alapvető fontosságú elemeket jelentenek, és az élelmiszerbiztonsági hatóság napi szinten együttműködik a főigazgatóságunkkal annak érdekében, hogy főként a kábítással kapcsolatban segítsen abban, hogy javítsuk a technikákat, technológiákat, illetve az állatlevágás technikáit, például a szárnyasok levágását. Ezzel kapcsolatban is növelni, hogyha növelik az elektromos paramétereket, a feszültséget, akkor javítható az állatok kábítása, de ez természetesen kihatással van a hús minőségére. Tehát ezek az eszközök, amelyeket az EFSA jóvá hagyott, ezek rendelkezésre állnak, elérhetőek. Itt láthatják azokat a weboldalakat, ahol egyszerűsített technikai eljárásokat mutatnak be, és ez lehetővé teszi, hogy a vágóhidak tevékenységét is értékeljük, illetve hogy ők jobban tudják ezt a, ezeket a technikákat alkalmazni. Tehát ez egy nagyon praktikus eszköz, amelynek célja, hogy javítsuk a teljes rendszert. Ahogyan néhány perccel ezelőtt elmondtam, az európai rendszer nemzetközi szintre is emelkedett, mégpedig oly módon, hogy a Nemzetközi Állatjóléti Szervezet, amelynek keretében a WTO tagállama is megtalálhatók. Ez eh, egyfajta irányelvként tekintik rendeletünket, és eh, egyfajta iránymutatást fogalmaztak meg annak érdekében, hogy tudjunk például harmadik országokat megvizsgálni, ellenőrizni, főként olyan országokat, amelyek az Európai Unióba szállítanak. Annak érdekében, hogy tudjuk, hogy milyen termékekről beszélünk, Tájföld, Brazília, Korea például, nagyon fontos az európai piac számára, hiszen onnan nagyon sok termék érkezik, és együttműködési megállapodásokat kötöttünk ezekkel az országokkal, illetve hasonló egyéb országokkal. Később a bizottság egy közleményt tett közé azzal kapcsolatban például, hogy a baromfi hogyan kell levágni, illetve hogyan lehet elkábítani annak érdekében, hogy javítsuk a rendszert, ugyanis olyan vágóhidakról beszélünk, ahol több milliárd állatot vágnak le évente. 2015 májusában például egy jelentés született a parlament felkésére a kábítással kapcsolatban, illetve a rituális vágás esetében is készítettünk, illetve készítünk egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet használni a kábítást, például a marhahús esetében olyan marháknál, amelyeket később rituális vágásra készítenek elő. Nézzük akkor az utolsó diát. Itt elsősorban erről a 2015 májusi tanulmányról szólunk, ahol levonhatjuk azt a következtetést, hogy a fogyasztók, a megkérdezett fogyasztók nagy része azt mondta, hogy nem foglalkoztatja különösebben ez a fajta tájékoztatás, és úgy tűnt, az volt a benyomásunk, hogy nem volt világos, hogy a fogyasztók fel tudnák-e használni, fel akarnák-e használni az ezzel kapcsolatos információt. A címkézés következtében pedig megnőnének az árak, és az pedig az embereket is megbélyegezni azzal kapcsolatban, hogy egy adott nemzetiségi csoporthoz, vagy egy adott vallási csoporthoz tartoznak. Úgyhogy a következtetésekkel kapcsolatban elmondanám, hogy 2013-ban lépett életbe a rendelet, tehát még csak két éve érvényes. Nagyon sok újítás, innováció szerepeltem a korábbi irányelvhez képest egyfajta paradigmaváltás, főként technológiai szempontból nagyon fontos választreakciót kaptunk az európai gazdasági ágazat részéről, amely a technológia használatát említette, illetve aminek ugye állatjóléti és fogyasztóvédelmi szempontja egyaránt van. Különböző technikai intézkedéseket vezettünk ebbe be, de lényeges problémák nincsenek. Elmondanám lezárásképpen, hogy a tagállamokkal való együttműködés folyamatos, ez pedig segít abban, hogy harmadik országokkal is együttműködjünk. Tehát jelen pillanatban ennyit tudnék elmondani a rendelet alkalmazásáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig önöké a szó, képviselőtársaim. Wojciechowski úr kért szót először, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm azt is, hogy eh, napirendre tűzte ezt a nagyon fontos kérdést, és köszönöm a bizottság képviselőjének az érdekes eh, előadást. A rendelet eh, kapcsán készült jelentésnek én voltam az előadója, A legfontosabb, hogy minél kevesebb szenvedéssel, lehetőleg kábítás segítségével kerüljön son az állatok levágására. A kábítás nélküli vágás, a rituális vágás nagyon ritka esetben legyen csak lehetséges valási okokból, de az alapszabály az, hogy kábítás nélkül ne lehessen levágni állatot. Tehát az egyetlen kivétel a vallási indok. De sajnos azt halljuk és látjuk, hogy a gyakorlatban azért más a helyzet. Például kábítás nélkül vágnak állatokat export céllal. Mire vannak, miért jók az előírásaink, amelyek szerint kíméletesen és lehetőleg kábít, kábítással elkábító, lehessen csak levágni állatokat, hogyha közben azt is toleráljuk, hogy ha exportálni akarnak állatokat, akkor kábítás nélkül is levágják őket. Hogyha szigorúan betartjuk a szabályainkat, a saját előírásainkat, akkor ez nyilvánvalóan probléma, hiszen akkor a rendelet a kivételekkel együtt is gyakorlatilag értelmét veszti. Mi szűken akartuk tartani a kivételek számát, ezt vallási okokra korlátoztuk, és én személy szerint meg vagyok győződve, hogy még ezt a kivételt sem kellett kellett volna beírni a rendeletbe, mert ez nem érinti a vallásszabadságot, ha nem teszünk ilyen kivételt. Itt az európai értékeket kell előtérbe helyezni, és az állat jólét, az állatvédelem, az állatok lehetőleg szenvedés nélküli humánus levágása ide tartozik, és ezt nem szabad a vallás szintjére emelni. Persze vannak hagyományok, vannak szokások, de ezt nem lehet összehasonlítani a vallás eh, szabadsággal. Nem szabad, eh, hogy a vallás szabadság olyan messzire terjedjen, hogy emiatt eh, inhumánus vágási módszereket engedjünk meg. Ennek semmi köze a vallás szabadsághoz, ahhoz, ami a, ami a, egy, a templomokban vagy a mesetekben történik. Itt most a vágóhidakról beszélünk. És hogyha már egyszer eldöntöttünk valamit, akkor meg kell próbálni az általunk elfogadott jogszabályt be is tartatni. És az a véleményem, hogy nem lehet indokolni sem jogi, sem vallási alapon annak engedélyezését, hogy eh, kábítás eh, nélkül eh, vágjanak le állatokat, hogyha ezeket utána exportálják. Ez, ez túl messzire megy. És ha ez így van, akkor hát hiába követeljük, hogy ne lehessen kábítás nélkül levágni állatokat. Persze nehéz hozzájutni az információhoz. Nézzük mi is a helyzet például szarvasmaráknál. Hány, hány mekkora hányadot vágnak le kábítással, illetve anélkül évente Európában. Jó lenne ezt tudni. Hány szarvasmarát vágnak le tehát Európában kábítással, illetve kábítás nélkül. Ezt, ezeket az arányokat kellene látnunk. Tudna erre választ adni, számokat, arányszámokat megnevezni, és hogyan ez viszonyul ez azon hívőknek a számához, akik bizonyos vallási előírások miatt akarják a rituális vágás, kábítás nélküli vállást, vágást. Hát még egyszer összefoglalva, nekem az a véleményem, hogy elsősorban tekintettel a jelenlegi helyzetre. Ugye nagyon sok problémája van most Európának a bevándorlókkal. Most különösen oda kell figyelnünk arra, hogy a saját értékeinket, a saját értékrendüket védjük, és ide tartozik, ezt én határozottan mondom, az állatok védelme. Ez is európai örökség. Szükségtelen szenvedést ne kelljen elviselni az állatoknak. Ezt az EU-ban eldöntöttük, persze mi használjuk az állatokat, de azért legalábbis szükségtelen szenvedésnek nem akarjuk kitenni az állatokat az állatvédő csoportok nagyon drasztikus, borzasztó kegyetlen videókat láttak, amin látszik, hogy a kábítás nélküli vágásnál milyen borzasztóan szenvednek az állatok. Hát valóban mindent meg kell próbálnunk, hogy ne legyen ez így, ne szenvedjenek az állatok. Ez is az általunk védelemre érdemesek tartott értékekhez, a civilizációnkhoz, az európai kultúrához tartozik. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is lenne egy kérdésem. Vágás kábítás nélkül export célra. Itt csak tehát mondjuk kimondottan csak vallásos fogyasztóknak szállják ezeket a exportálandó a levágott állatokat, vagy ö, hogyan lehetne ezt meghatározni? Parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az állatok vágásával foglalkozik, vállalkozók szeretnének az európai értékeknek megfelelő jogszabályt és rendelkezést. Támogatom azt, amit Sikovszki kollega elmondott. Nem értem, hogy a halal vagy a kóser vágásokat indokokra hivatkozva elfogadjuk, hiszen Európa nagyjából és egészében egy keresztény régió, és hogyha itt na, megnézzük, a előveszünk ősrégi bibliai szövegeket, akkor azt láthatjuk, hogy például a homoszexualitás abszolút mértékben tiltva van, ezt bűnnek eh, tekinti a Biblia. Ezt Európa már túllépett, elfogadjuk a homoszexualitást, eh, tehát ezen a területen elfogadjuk a eh, szabadságot. És pontosan ugyanilyen jó indokunk van azt mondani, hogy nem fogadjuk el azt, hogy itt nálunk kábítás nélkül vágjanak le állatokat. Gavinelli úrnak szeretném feltenni a következő kérdést. Ugye ön tudná számokat mondani? Az Európai Unióban az állatok mekkora hányadát vágják le kábítás nélkül? ugye mm, sok millió állatot vágnak le, mekkora arányban, kábítás nélkül. Elnök, köszönöm szépen. Egy virágcsokrot készítettem el. jeszcze raz dziękujemy i oczekujemy zapraszamy Elnök. Rendben van. Miután megköszöntöttük a kolléganőt, Vázó képviselő a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon szükséges, elengedhetetlen, hogy a lekövethetőséget megszervezzük, és teljes körű dossziékat tudjunk alkotni, nem csak a magukról, a húsokról, hanem a, a bejegyzésekről. A fogyasztó ö, választását ö, meghatározza, hogy a, az állatot hogy vágták le, és ezt fel kell tünteni, de tüntetni de egyébként személyes véleményem is az, nem csak a fogyasztókat védő véleményem, hogy az állatok szenvedését ettől függetlenül is állategészségügyi szempontból is figyelembe kell venni. A hús szennyeződése, romlása, a hulladékok kezelése mind egészségügyi kérdések. Ezért a rendeletet kötelező érvényel kéne alkalmazni, és feltétlenül szükséges ennek a szigorítása. Köszönöm szépen. Köszönöm, Egnyi úr. Köszönöm, elnök úr. Egy bizottsági anyagról beszélünk, aminek azt hiszem az a címe, hogy a vágóidatra vonatkozó rendelet végrehajtása. Úgy gondolom, hogy ez egy PR katasztrófa a bizottság számára, ez a lap. Ugye itt milyen állatokra számítunk egy vágóhídban. Itt a dokumentum első oldalán látunk egy kutyát, egy macskát, egy lovat, egy kecskét. Hát lehet, hogy vannak olyan országok, ahol kutyákat és macskákat is vágóhidakra visznek, hát az Egyesült Királyságban biztos nem most komolyra fordítva azt mondta, hogy Egyesült Királyban azt hiszem, hogy először is megváltoztatnák ezt a képet a dokumentum első oldalán. Nagyon is rokon szembezem a brit vágóhidak üzemeltetőjével, akiket ellátogatott, ellenőrzött valaki egy olyan országból, ahol mondjuk egy spanyolról van szó, ahol bikákat vágnak le, vagy lovakat, és előfordulhat ilyen. És a brit adófizetők még finanszírozák is a pénzükkel az ilyen lovakat és bikákat levágó országokat. Ami a rituális vágást illeti, ami olyan sok fogyasztót feldühít az Egyesült Királyságban, az az, hogy nincs világos címkézés erről. A bizottság képviselője azt mondta, hogy hát ezzel stigmatizálnánk a terméket. Hát érdekel engem, hogy megbélyegezzük az ilyen terméket. A fogyasztónak joga van eh, ahhoz, nem csak ahhoz, hogy tudja, hogy hol állítottak elő, hanem hogy hogyan vágták le az állatot és eh, a eh, fogyasztók számára ugye minél jobb, eh, több információt tüntetik fel a címkén, annál jobb. Köszönöm szépen! Ennek úr itt különböző problémás helyzetekről beszélhetünk. Egyrészt arról, hogy egyre nagyobbakká váltak a vágóidak, tehát zajlik a koncentráció, egyre messzebbre utaztatják, szállítják az állatokat. Ez is problémás, hogy milyen messze vannak a vágóhidak, és azután milyen nyomás nehezedik az ott dolgozó emberekre. Úgy gondolom, hogyha meg akarjuk ítélni ezt a rendeletet, most két év után megnézzük, hogyan működik, akkor egész konkrétan el kell gondolkoznunk azon, hogy működik ez a rendelet így, vagy szükséges-e utólagosan javítani. Én ezt utóbbit gondolom, és minden egyes levágott állat kapcsán javasolnám feltüntetni, hogy most akár pulykáról, vagy szárnyasról, vagy szarvasmahával szó, ez, ez kiderüljön. Nagyon sokat foglalkoztam, bár új képviselő vagyok a parlamentben, de az Animal Welfare Intergroupbannak is tagja vagyok. Láttuk a videón, hogy egy bika az ilyen vágásnál legalább 20 percig agonizál. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha az Agri Szakbizottság elhatárolódna az ilyen dolgoktól, és követelné Európában, hogy a kábítás nélküli rituális vágásokat tiltsák be, ne legyen szabad ilyen módon levágni az állatokat. Nem tudom, hogy lehetne korrigálni ezt a rendeletet, hogy lát-e a bizottság lehetőséget arra, hogy ilyen értelemben módosítsa a szöveget. A szarvasmarhánál a címkázás, címkézés már régóta gyakorlat, a BSZ e óta tudjuk, hogy kötelező a szarvasmarha, marahús címkézése. Itt most a vágóhidak kig vissza lehet menni, tehát rituális vágás esetén is lehet tudni, hogy melyik vágóhídon vágták le a szarvasmarhát. De szerintem javítani kell a rendelet szövegén, prioritást kell adni az állatok védelmének, és bátran ezt kell követelnünk itt az Agri Szakbizottságban is. Köszönöm szépen. Mm kevésbé háborít fel engem az, hogy most itt csak a vallásos kivételekről beszélünk, a kábítás nélküli vágásról, és közben ha tényleg a gyakorlatot nézzük, akkor azt is látnunk kell, hogy mi történik a vágóhidon, ahol kábítás kapcsán sem sincs minden rendben. Például a sertések esetében a széndiokszidos kábítás, a széndiokszid gázra történő kábítása bevett gyakorlat. Tehát látjuk, hogy mennyire szenvednek az állatok, ezt e, látjuk, hogy e, visítanak, e, légszomban szenvednek, visítanak, megpróbálnak menekülni egymáson keresztül, tehát ez már nem megfelelő kábítási módszer. Kérdezem a bizottságtól, hogy itt megadnak egy határidőt, ameddig be kell fejezni a széndiokszidos kábítást. Az EFSA már is már felhívta erre a figyelmet. A jelentés hogy is fogalmazzam, jól hangzott. 2013-ban még csak négy olyan ország volt, aki egyáltalán Dánia, Németország, Svédország és Egyesült Királyság, akik egyáltalán képesek voltak végrehajtani a rendetelet. Most ugye jogilag, jogi keretek között kell ahogy a rituális vágás is lebonyolítsák, de hát még mindig van 30 százalék, ahol, ahol problémák vannak. Ugyanígy, mint a széndiokszid esetében a, a, a vízfülös kábítással is sok a probléma, a szárnyasoknál, illetve az elektromos, elektrosokos kábításnál. Tehát először a saját házi feladatunkat végezzük el, még mielőtt itt a rituális vágás betiltását követelnénk, bár nem ellenzem azt se, hogy itt legyenek szigorúbb szabályok. Ez a, egy rendszerimmanens problémával függ össze. Nagyon sok olyan vágás van, amelyet kis számú vágóhidon végeznek, tehát ilyen tömegvágásokra kerül sor. Nem tudom, hogy egyáltalán ez még kontrollálható-e. Eh, ahogy Müller kolléganő is elmondta, nagy nyomás alatt vannak a vágóhidon dolgozók, és így kérdés, hogy be bármilyen tökéletes törvényt is alkotunk meg, még akkor is kérdéses, hogy eh, az állatjóléti szabályoknak megfelelően történik-e a vágás. Egyáltalán eh, ezt egy ilyen rendszerben lehetséges, ahol ilyen tömegesen tömegvágóhidak működnek, nagyon sokszor megfelelő kábítás nélkül vágják le az állatokat, mert ez a rendszer így van felépítve, és ez a rendeletnek egy nagy problémája. Köszönöm szépen. Most Nagy Fraxtonnak adok szót. Köszönöm szépen. Két nagyon konkrét kérdésem lenne a bizottsági úrhoz, urakhoz. Egyfelől mindent megpróbálunk megtenni, hogy a vágás a vörös húsok esetében jó gyakorlatot kövessen. Önök azt mondják, hogy a fehér húsnál, a baromfinál még nagyon nagyok a gondok. Szeretném tudni pontosabban, hogy mi ennek az oka. Azt is elmondta, hogy a húsipar kompromisszumot próbál kötni az állatvédelem és a húsminőség szempontjai között. Én nem osztom ezt a ketté osztást, szerintem a magas szintű állatvédelem egyenesen arányos a hús minőségével. Például a stresszes állapotban levágott állatok húsa nyilvánvalóan ö, nem csak az állatnak rossz, hanem húsnak is rossz, és rontja a hús minőségét, erre vonatkozóan sok mérés van. Tehát kérem, hogy ezt a kettéválasztást ne fogadja el, vagy indokolja meg, hogy miért alkalmazza. És csodálkozom azon is, amit mond általában. Lehet, hogy rosszak voltak az elvárásaim, vagy nem értettem, amit mond, de én azt vártam volna a bizottság szakértőjétől, hogy arra ad választ, hogy mely területeken nem konform az EU gyakorlata, vágási gyakorlata. Tudatosan nem régió képviselőit hívtuk meg, hogy álmaikról beszéljenek, vagy szépítsék a helyzetet, hanem azért hívtunk szakembereket, hogy megmondják nekünk, hogy mely vallások, mely országok, mely gyakorlatai problémásak. Jó lenne pontosan tudni, hogy melyek azok a nagyon szűk területre vonatkozó kivételek, amelyeket el kell fogadnunk, és egyébként miért mondjuk azt, hogy érzéstelenítés nélküli vágás tulajdonképpen ne legyen egyáltalán, és sehol sem világosabb az ipar és a mezőgazdaság kapcsolata, mint a vágóhidakon. Az állatfajokat ugye egyre jobban az ipar elvárásaihoz alakítják, már pedig jó lenne, hogyha az egész folyamatot az ember és az állat jóléte szempontjából szem, szemlélnénk. Köszönöm szépen. Ek úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is a gazdasági szempontokat az állatvédelmi szempontokkal szoktól keverjük. Az állatvédelmi szempontok etikai alapúak, és függetlenek a gazdasági szempontoktól, ne akarjuk ezeket keverni. Két kérdésem lenne. Mit tervez a bizottság, milyen lépéseket tervez? A széndiokszid kibocsátás csökkentése, illetve a széndiokszidos kábítás ügyében. Állítólag a széndiokszidos kábítás sem fájdalommentes. Aztán beszélünk most mindenféle állatcsoportról, baromfiakról, nagymarháról, de ugye tudjuk, hogy házi nyulakat is tenyésztenek az EU-ban, százezer számra, talán milliós számban, és erről senki nem beszélt. Márpedig a nyulak vágásáról is kéne rendelkezni, ha már erről a témáról beszélünk, illetve hát tartásáról. Érdekes, hogy a házi nyulakról senki soha nem beszél. Harmadik kérdésem, tehát mi van a nyulakkal? Harmadik kérdésem, viszonylag jók az európai állatvédelmi szempontok és standardek, normák. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nagyon sok élő állatot visznek ki Európából, ahol aztán ellenőrizetlen körülmények között, vagy már egyből Európa határán vágnak mindenféle európai norma betartása nélkül. Wojciechowski úr beszélt erről. Komoly állatmennyiséget exportálunk Afrikába, közel-keletre élő módon. Már maga a szállítás is egyébként kegyetlen, és akkor nem beszéltünk még a vágásról. Lehetne ezen állattransportok ügyében is lépnünk valamit. Mert eh, nem csak az európai vágóhidakról, hanem az európai állatokról is kéne beszélnünk, hogy a harmadik országokban az Európában tenyésztett állatokkal hogyan bánnak. Köszönöm szépen. Most jár kolléga kap szót. Köszönöm. megpróbálom úgy bevezetni a mondanomat, hogy csatlakozom az előző felszólalóhoz. Igen, az állatvédelem etikai kérdés, és a gazdaságnak elő kell írni, hogy mit tegyen, a gazdaság magától ezeket nem fogja betartani, ezeket a szempontokat, ezeket az elveket, például azt, hogy kábítás nélkül, vagy kábításra kell vágni az állatokat, ezt minden területen be kell tartani. Engem is meglepett kisé a bizottság képviselőjének előadása. Jó, szűk kivételeket lehet tenni vallási ö, szempontok alapján. Erről a Bundestagban is volt vita nálunk. Akkoriban az volt a kicsengés a vitának, hogy a nálunk élő kulturális vallási kisebbségeknek hát ö, meg akarjuk adni a szabad kezet, de aztán azt láttuk, hogy még ezek a közösségek sem egységesek abban, hogy mit mondanak erről a kérdésről. Tehát megosztottak, és csak remélhetjük, hogy ott is progresszív ö, gondolatok uralkodnak el. Nos, a kábítás nélküli ö, vágás szerintem mindegy, hogy milyen ö, érvelés van, be kell tiltani, állatfajtól függetlenül ideértve a vallási szempontokat is. És engem is foglalkoztat az élő állatexport állományok sorsa, hogy Európán kívül ezekkel mi lesz. Mert hiába szabályozunk itt, hogyha megkerülhető a szabályozás. Mert pedig látjuk, hogy a harmadik piacokon Európa küszöbén már más gyakorlat van érvényben. Köszönöm szépen. Aguilera asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Az az igazság, hogy én magam is egy kicsit kábultan nézem ezt a vitát, és magam is szeretném megfogalmazni véleményemet, főként a hozzászólások ismeretében. Én magam egyetértek a rendelettel, ahogyan a bizottság képviselője elmondta, ez már két éve, alig két éve van érvényben. A tagállamok ezt teljesítik, 70 százalékban teljesítették az elhangzott adatok, legalábbis ezt mutatták, és azt hiszem tehát, hogy észszerű az, ami jelenleg történik. Talán van olyan képviselő itt a szakbizottságnak, akinek nem tetszik ez a rendelet, de ez már jóvá van hagyva, és szerintem jó rendelet és ez pedig Európában egy olyan változást hozott egész Európában az állatjólét tiszteletben tartása tekintetében, és szerintem ez nagyon pozitív. Ne felejtsük el, hogy ez a változás jó. De úgy gondolom ezen kívül, hogy az egyes vágási módokkal kapcsolat tudatos gyakorlatok, illetve az, hogy azokat tiszteletben tartjuk, az is helyes. Például a rituális vágásoknál. Ezért azt gondolom, hogy én nagyon egyértelműen szeretném megfogalmazni, hogy szerintem nem kellene egy új vitát megnyitnunk erről, a rendelet nagyon helyes, és vegyük figyelembe, hogy mi az a valóság, amelyből az egyes országok elindultak. Én magam Spanyolországból jöttem, ahol az állattenyésztés nagyon fontos, ahol nagyon komoly átalakulás valósult meg a vágóhidakon, nagyon jelentős változás. Ezért azt gondolom, hogy ez úgy fontos, terület, jó ritmusban haladunk, értem azokat is, akik azt szeretnék, hogy gyorsabban történjenek a dolgok, de ezért tegyük helyre a dolgokat. Mindannyian jelen pillanatban a menekültekért aggódunk Európában, és ezért az állatjólét terén vég, te, tegyük meg a száz százalékot, érjük el a száz százalékot, de ne felejtsük szem elől a szakbizottságunk célkitűzéseit. Folytassuk a munkánkat. Az én célom is egyébként az állat jólét, de az emberek jólétét ez nem haladhatja meg. A prioritásainkat politikai szempontból sem felejthetjük el itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Ezzel akkor valamennyi jelentkezőnket meghallgattuk. Ezért most kérem a bizottság képviselőjét, Gavinelli urat, hogy reflektáljon az elhangzottakra, a kérdésekre. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak egyáltalán az érdeklődést a téma iránt, és a jó érveket, amelyek elhangzottak. Elég széles körű vita alakult ki, ahogy elnézem, az alapjogokról, a szerződésben foglaltakról, a vallási szabadságról, vallásszabadságról. Mindenről nem tudok beszélni, mindenre, minden felvetésre nem tudok válaszolni. Nekem a feladatom elsősorban a technikai megvalósítás, illetve a, az Európában kábítás nélkül levágott állatok mennyiségének csökkentése. De nincsen erre vonatkozó egyértelmű szabályozás. Sőt, még az információgyűjtés sem egységes. Tehát különböző minőségű adatállományok agregálásával dolgozunk, tanulmányokból vesszük ki őket, független szakértők véleményeiből. A szarvasmarha ágazatra vonatkozóan nemrég olvastam egy amely azt mondja, hogy 8,5% a vágásoknak szabálytalan, ez 2 millió szarvasmarhát, illetve borjút érint évente. Ami a többi állatfajt illeti, ott pedig nincsenek egyáltalán pontos statisztikáink a vágási körülményekre vonatkozóan. Éppen ezért az Európai Bizottság a tagállamok együttműködését kérve, valamennyi tagállamból legalább egy becslést kíván, egy becsült értéket kíván begyűjteni, a válaszokat 2016 elejére várjuk. És akkor itt van még valóban az export aspektus. A külföldön vágott Európában nevelt állatok kérdése. illetve ezek húsának vissza importálása az EU-ba. De a harmadik országokban fogyasztott hús minősége kapcsán is felmerül a kompetencia vita. Az Európai Bizottság erre nem rendelkezik ráhatással, legfeljebb a WTO, bár az európai polgárokat foglalkoztatja, hogy fogyasztanak-e ilyen reimportált húst. Erről érdemes lenne, és mi is tartottunk már egy meghallgatást. amelynek során a szomszédos országokban uralkodó viszonyokat próbáljuk kísérleti projektek formájában javítani. És reméljük, hogy ez fenntartható módon sikerül. Igen, jogos a kérdés, hogy mi történik a exportált állatokkal. Az EU kívüli világban az érzéstenítés nélküli vágás elterjedt gyakorlat. E ha come principale obiettivo quello di conciliare. A rendelet célja az lenne ugyebár, hogy az állatvédelmet az emberi alapjogokkal összhangba hozzuk, és a kivételeket nagyon szűk körben fogalmazzuk meg. A jogalkotó szándéka legalábbis ez. ugyanakkor nehéz megkülönböztetni a legális és nem legális kivételeket, a tagállamokban a végrehajtások konkrét akadályba ütközik, és hogyha a kivételeknek egyedileg helyet adunk, akkor ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy elszaporodik ez a gyakorlat, és a, az emberek jogai sérülnek végül. Ugyanakkor Európában a kábítás nélküli vágás egyszerűen nem legális. Tehát tényleg csak tagállamonként, régiónként, konkrét vallási csoportonként szabad kicsi kivételeket tenni, és ezeket a jogászoknak nagyon körül kell írni. Ami pedig a nyilvántartást, az állatok jelölését illeti, a bizottság a saját felmérésében megpróbált ezekre az aspektusokra is kitérni, és sikerrel járt az ilyen irányú feltáró munkánk is. Az európai termelésből vásárló és külföldön vágó vásárlók vonatkozóan csak akkor tudunk bármit mondani, hogyha mind a 28 tagállam reális adatokat közöl. A tanulmány ugyan megjelent, az eredmények olvashatók, de úgy tűnik, hogy az európai fogyasztóknak nincs közvetlen érdekeltsége abban, hogy az ilyen típusú adatokat feltétlenül látni akarja a címkém. a neten keresztül, az interneten keresztül széleskörű felmérést végeztek, és eh, a fogyasztó az ilyen típusú adatokat nem is tudja igazán hova tenni, használni. Tehát eh, úgysem tudjuk a technikai részleteket mind feltüntetni a címkén, és a fogyasztó sem tudja, hogy melyik jobb vagy rosszabb. Maradt tehát az alapelv, hogy az állat és az ember egészségének legjobban megfelelő rendszert alkalmazzuk. De ezt így nehéz címkézéssel garantálni, mert sokféle gyakorlat létezik, amely elfogadható, és sok, amely nem. Tehát ez csak általánosságok szintjén maradna, ez a fajta fogyasztói információ, aminek nincsen gyakorlati haszna. Erre nem lehet stratégiát alapozni. És akkor még ott van a lebonyolítás technikai kérdése a széndioksziddal való kábításnak. Amikor az előbb az állatvédelem és az emberi jogok közötti, meg gazdasági érdekek közötti kompromisszumról beszéltem, akkor én sem akartam azt állítani, hogy az állatvédelem révén az húsminőség romlana. Nem, én is úgy gondolom, hogy a két dolog egyenesen arányos. A probléma azonban abban áll, hogy az állatok bizonyos technikákkal történő kábításakor más a húsra gyakorolt hatás. Ami az élelmiszer biztonságot, illeti főleg a baromfi és sertés ágazatban a széndiokszidos kábítási rendszer, ha nem is tökéletes, de hatékony, és ez egyszerre garantálja az állatvédelem és a minőség szempontjainak érvényesülését de Európában még nem sikerült bizonyítani, hogy ez az egyetlen lehetséges megoldás, alternatívákon gondolkodnak. A bizottság nem meri még meglépni azt, hogy a, az elektrosokkos kábítástól teljes körön áttérjünk a széndiokszidos kábításra, mert hiányzanak még a megfelelő tanulmányok, illetve a, az érdekeltség is, sok részről, hogy érdemese ö, befektetni a technológiai átállásba tényleg. A sertéseknél is ez a helyzet, azzal a különbséggel, hogy a széndiokszidos kábítást alternatíváként, vagy más gázt alternatíváként már most is megajánlanak. Mindenképpen nagyobb teret fog kapni a széndiokszidos kábítás, zajlanak a fejlesztések, és az Európai Bizottság is saját feladatának tekinti azt, hogy ezzel kapcsolatban új stratégiát, politikát alakítson ki, amely persze fogyasztó védelmi szempontból is megfelelő, új megközelítést keresen tehát. Köszönöm szépen. Amikor megkezdtük ennek a napirendi pontnak a vitáját, akkor azt mondtam, hogy további lépésekre van szükség. Miután megtartjuk a mai vitát, a következőt szeretném javasolni. Térjünk vissza erre a kérdésre az egyes frakciók ülésein. És miután megbeszéltük ezt a témát, a koordinátorok visszatérhetnének hozzánk a megfogalmazott, összeállított véleményükkel a koordinátorok ülésére, ahol együtt megvizsgálhatjuk, hogy milyen további lépésekre van szükség. Ahogyan elmondtam, ez az ECR javaslata volt, Szerintem jelen pillanatban ez a helyes döntés, szerintem ne siessük el a dolgot, foglalkozzunk a témával annak érdekében, hogy ne keltsünk túlzott feszültségeket. Szerintem nagyon kényes ez a téma, nagyon sok etikai kérdés merülhet fel, ezért ez lenne a javaslatom. Hogyha megengedik, akkor a mai ülést le is zárnám és arra emlékeztetnék mindenkit, hogy holnap reggel szavazunk, úgyhogy a szavazókártyájukat ne felejtsék otthon. Andrew úr lesz holnap az elnök, a levezető elnök, ugyanis a miniszterek tanácsának ülése lesz holnap Luxemburgban, és Filippel együtt én magam is részt fogok venni. Anyu úr, parancsoljon öné a szó. Elnézést, elnök úr, egy az, az angol tolmácsolásban ön azt mondta, hogy Egnyú úr lesz a levezető elnök, biztos, hogy nem fogok. Sajnos holnap egyáltalán nem tudok jelen lenni, mert el kell mennem egy temetésre az Egyesült Királyságba. Elnézést kérek, mondja az elnök, önre néztem. Andriu úr pedig nincs ma itt, tehát ezt akartam mondani, hogy Andrió úr lesz holnap az elnök, a levezető elnök. Minden esetre biztosan ön is meg tudná tartani az ülést holnap, de akkor elfogadjuk, hogy ön holnap nem lesz jelen. Öt perces szünetet tartunk, majd koordinátorok ülésével folytatjuk.